Forenza asszony az egyik jelentés előadója, és ezt követően megvitatjuk majd a társadalmi felelős, vállalati társadalmi felelősség kérdését is. Ticéne Begin asszony lesz majd ennek a témának az előadója. Tehát megadom a szót Forenza asszonynak és Begin asszonynak is négy percben Forenza asszony először. Presidente, eh, gentili colleghe e gentili... Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák, tisztelt biztos asszony. A jelentés az Európai Unió kereskedelmi politikájának nagyon fontos aspektusaira mutat rá, az emberi, szociális és környezetvédelmi jogokra, valamint a közös vállalati felelősségvállalásra la difesa e l'innalzamento degli standard sociali e meg kell győződnünk arról, hogy a szociális és környezetvédelmi szabványok megfelelően érvényesülnek, de nem akadályozzák a kereskedelmet, illetve nem hajtunk fejet a mindenáron növekedés elve előtt sem. Némi eltérés látok a között, hogy mit mondunk és mit teszünk. Ezért azt hiszem egyértelműen ki kell mondanunk, hogy mi a feladatunk, mit kell tennünk, az emberi jogokat, a környezetvédelmi jogokat és a szociális jogokat előtérbe kell helyezni, a jogállamiságra oda kell figyelni. Nem tehetünk úgy, mintha semmit, semmi nem történt volna, hiszen ott van a Brexit, az óriási bizalomvesztés az Európai Uniós intézményekkel szemben. Tehát itt a folytonosság hiányára vonatkozó jelzéseket látunk. a politika commerciale. Nel momento in cui negozi... Azt hiszem, hogy ha kereskedelmi politikát nézzük, akkor ugyanezt látjuk. Ezek a tárgyalások nagy mértékben meghatározzák az emberek életét, gondolok itt például a TTIP-re is, ez pedig nagy aggodalomra ad okot. Oda kell figyelnünk az emberi jogokra, a szociális jogokra, a környezetvédelmi jogokra, a kereskedelem és a demokrácia közötti kapcsolatra. Ebből azokból kifolyólag biztos asszony szerintünk nem helyes az, hogyha a nemzeti parlamentokat nem vesszük be a szabadkereskedelmi megállapodásokba, hiszen nagyobb mértékű demokráciára és részvételre van szükség, nem pedig az ellenkezőjére. Tudjuk, hogy az Európai Unió a világkereskedelemben nagyon fontos szerepet tölt be. A szolgáltatások és az áruk exportjában élen jár, ugyanígy fontosak a beruházások. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos szerepet töltünk be a világ világban, valamint a WTO szervezetén belül is továbbra is hozzájárulunk ahhoz, hogy a globalizációnak nevezett összetett kirakójáték értékes része legyünk. Azonban a válság nagyon jól rámutatott az egyenlőtlenségekre országok között, illetve országon belül. Jó pár alkalommal beszéltünk már erről itt az Európai Parlamentben. A kereskedelmi politika feladata nem csak az, hogy a profitra és a vállalkozásokra, az üzletre összpontosítson, hanem olyan stratégiát kell kialakítani, amely az emberi, szociális és környezetvédelmi jogokat érvényesíti. Pontosan ez a célja ennek a jelentésnek. Ti precedentemente approvati nel 2010 olyan jelentést készítettünk, amely a 2010-ben elfogadott jelentésekre épül, ezen kívül értékelést is készít, valamint javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy hogyan valósítsuk meg a kereskedelmi politikánkat. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, az AFET, a DEVE, a FEM és az AMP szakbizottságok árnyék jelentéstevőinek. A jelentés kitér a jogalkotási koherencia fontosságára is. Más területekkel karöltve kell előre haladnunk, gondolok itt a szociális védelemről, a környezetvédelemről, illetve más területekről szóló jogszabályokra. Föl kell mérnünk, hogy ezek a politikák milyen hatással járnak, és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban a nemek egyenlőségére is odafigyelünk, fontos, hogy ez is érzékenyen érvényesüljön. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, Forenza asszony, és most pedig Tatjana Begén asszony kapja meg a szót 5 percre. Grazie. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, kedves képviselőtársak, miről szól a nemzetközi kereskedelem? Nagyon gyakran, amikor a parlament vitákat hallgatom, az a benyomásom támad, hogy ez önmagában egy cél. De a kollégák tudják, hogy a kereskedelem nem egy cél, hanem eszköz egy további célok elérésére. A kereskedelem nem lehet tehát önmagában cél, és ez inkább a gyökere, amiből ki kell indulnunk ahhoz, hogy a szociális egyenlőséget megteremtsük. Az európai kereskedelmi dokumentumok is ezt a szellemet kell, hogy tükrözzék, és be kell töltenünk felelős szerepünket a polgáraink, és nem csak az európai polgárokra gondolok felé. Tehát még egyszer a kereskedelem csak eszköz egy célhoz vezető úton. A az állásfoglalás tartalmával egyetértek. Ez egy kompromisszumos szöveg, a szakbizottság többségben támogatta. Egy sor prioritást kell teljesítenünk annak érdekében, hogy hatékony és felelős kereskedelmet folytassunk olyan kereskedelem politikára van szükség, ami a KKV-k érdekeit is szolgálják, megfelelő piacot biztosít a mezőgazdasági termelők és az ipar számára. Olyan megállapodásokra van szükség, amelyek a polgárok javát szolgálja, új piacokat is segít feltárni, például Ausztráliában, Új-Zélandon vagy Dél-Amerikában, Dél Afrikában. A kereskedelem egy lehetőség, és nem feltétlenül győzedelmeskedünk minden fronton. Éppen ezért a bizottságnak olyan kereskedelem politikát kell folytatnia, ami a veszteseket is segíti, és ami megfelelő szociálpolitikát tesz lehetővé, és egy minimális szociális hálót a polgárok számára. Számos előzetes és utólagos értékelés tanulmány készült, a kereskedelem politika elemzésére vonatkozóan. én nem csak Kínára gondolok, hanem mindenféle visszaélést és a földrajzi jelöléssel kapcsolatos csalást meg kell akadályoznunk. Egyenlő feltételek mellett kell folytatnunk a kereskedelmet, hogy a fenntartható fejlődés céljait teljesíteni tudjuk. A napi fogyasztási cikkek, a mobiltelefonoktól, az autóktól, autókon át a legtöbb termékig fontos, hogy tisztességes kereskedelem keretében kerüljön a piacra, és ehhez tiszta, felelős és hatékony kereskedelemre van szükség. Biztosítani kell, hogy minden termék esetében megakadályozzuk a kényszermunka vagy a gyermekmunka alkalmazását. Fontos, hogy a kereskedelem a környezet javát, illetve az állatok jólétét is szolgálja, különösen gondolunk itt a veszélyeztetett fajokra. Ehhez a partnereinktől megfelelő gyakorlatot kell elvárnunk, és a megállapodásokban a fenntartható fejlődésre vonatkozóan kötelező rendelkezéseket kell bevenni. Megfelelő tájékozódásra is szükség van, illetve meghallgatásra a parlament kérésére. A kereskedelem által kínált lehetőségeket szilárd alapokra kell helyeznünk, ami a környezeti és szociális standardokat illeti. Az állásfoglalás is kimondja, hogy olyan rendszerekre van szükség, mint például az SDS ami azt jelenti, hogy nagyon kis számú fél kezében összpontosul óriási hatalom. A nemzetközi kereskedelmet átláthatóbbá kell tenni a polgárok számára, és el kell kerülni a titkos, bizalmas dokumentumokat. Biztosítanunk kell azt is, hogy a nemzeti parlamentek is részt vegyenek a tárgyalási mandátumok kialakításában, és ezeket nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. A mikrofon kikapcsolódott. Jobb vagy a baloldali mikrofont eh, kérem, hogy használja. Nos, tehát lezárásképpen egyre nagyobb lehetőség van a polgárok bevonására a politikai intézmények munkájába. Éppen ezért én támogatok minden olyan mozgalmat, ami a közvetlen demokráciára irányul, és én arra szorgalmazom a bizottságot, hogy a polgárokat is közvetlenebbül szólítsa meg a kereskedelem politikai kérdésekben, hogy részt vehessenek a döntés hozatali folyamatban. Meg kell hallgatnunk a fő érdekeltek, konkrétan a bolgárok hangját. Nem szabad, hogy ezek a megállapodások zárt ajtók mögött alakuljanak ki. A azt hiszem, hogy ez az az első olyan terület, ahol a közvetlen demokráciát mindenféleképpen ki kell aknáznunk. Köszönöm szépen. Köszönöm Begin asszonynak. És most a bizottság részéről Malmström biztos asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, mindenek előtt köszönöm az INTA szakbizottságnak, Forenza és Begin asszonyoknak a nagyon fontos jelentéssel kapcsolatos munkát. Fenntartható fejlődés a kereskedelem politikában, ez egy olyan terület, ahol az Európai Parlament és a bizottság komoly kötelezettséget vállal. A tisztességes kereskedelem mindenki számára, egy átfogó program az EU számára. Kihangsúlyozok, hogy a kereskedelem nem csak a gazdasági növekedésről szól, hanem arról is, hogy közös értékeinket megvédjük, mint a környezetvédelmi standardok, szociális jogok és emberi jogok. Mióta az Európai Parlament 2010-ben elfogadott három állásfoglalást ezen a területen, az első a fenntartható fejlődés fejezet kerüljön be minden kereskedelmi megállapodásba, azután az emberi jogi és a gender dimenzió átfogó hatástanulmány, a harmadik tárgya pedig az általános preferenciák rendszerje, a GSP plusz kérdéskör és csoportosult. A legfontosabb érintettekkel konzultáltunk, hogy például hol igazán akut probléma volt, mint a Bangladesben, ott megalkottuk a Banglades kompaktot. Nagy vállalatokkal is megegyeztünk a különböző iránymutatások és a vállalatok társadalmi felelősségében vállalt feladataikról. A fenntartható fejlődés mindenképpen integrálni kell ezekbe a politikákba, és ezt már sok nemzetközi szervezet és kereskedelmi partnerünk is elfogadta és elismerte. És már sokat elértünk, azért még sok a tennivaló. Ezért prioritásokat határoztunk meg hatékonyan kell megvalósítani a tisztességes kereskedelemre vonatkozó fejezeteket, azután a 2030-ig terjedő agendát, programot eh, végre kell hajtani. Szükség van a magánszféra eh, kötelezettségvállalására. Ez az eh, általános üzleti stratégiájuk részévé kell, hogy váljon kereskedelem és a beruházások kapcsán aláhozzuk eh, a munkahelyek és a növekedés mellett az értékek, azaz a jó kormányzás, fenntartható fejlődés egyelő fontosságát. A jövőbeni kereskedelmi politikában. Nem csak ezekre kívánunk azonban hangsúlyt fektetni, hanem a szolgáltatások terén ugyanezt kívánjuk elérni. Persze a kereskedelem és az ipar továbbra is a piacra jutási stratégiánk kulcs pillére. A bizottság üdvözli a, azt, hogy a kereskedelem és a többi EU-s szakpolitika közötti koherenciát meg kell teremteni, ezért dolgozik azon a bizottság, hogy a különböző szakpolitikai területeket integrálja, emberi jogok, munkavállalói jogok, környezetvédelmi jogok, szociális jogok, és a, legyen minden kereskedelmi megalapodásban fenntartható fejlődés fejezet. Üdvözöljük azt, hogy a parlament a WTO rendszer mellett eh, tör eh, láncsát, eh, nagyon osztjuk mi is ezeket az ambíciókat. úgy gondoljuk, hogy a multilateralizmus a leghatékonyabb és a legegyenlőbb rendszer a nemzetközi kereskedelemben. Egyetértünk azzal is, amit követel a parlament, hogy a szabadkereskedelmi megállapodások a mezőgazdasági fejezete is legyen kiegyensúlyozott, hiszen amikor a prioritásokat meghatározunk a tárgyalások számára, akkor a kereskedelem ipar mellett a mezőgazdasággal is foglalkozunk. Kína piacgazdasági státuszával kapcsolatban talán tudják, hogy a bizottság most készíti a hatásvizsgálatot, elemezzük a különböző opciókat, és ezt követik majd a szükséges politikai viták következő hetekben. Végül az Európai Parlament a közbeszerzések kapcsán is felhívást intéz a tagállamokhoz. Itt is egy kiegyensúlyozottságra törekszünk, amikor meghatározzuk a mandátumot, és folytatjuk a tárgyalásokat a szabadkereskedelmi megállásokban kapcsolatban, akkor az egyelő feltételeket kívánjuk megteremteni az ilyen szabadkereskedelmi megállapodásokban. A bizottság tulajdonképpen már sok feladatot teljesített, de továbbra is örömmel várjuk önökkel az együttműködést, a lehetőleg hatékonyabb, ugyanakkor fenntartható és felelős kereskedelmi politika megteremtése érdekében. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm az AFET képviseletében most Quisthaut Róból asszonyi a szó, de úgy látom, hogy nincs jelen. Akkor a DEVE szakbizottság képviseletében Maria Dolores Lola Sánchez Caldente kap szót egy percben. Gracias, señor presidente. Señora Malmström. Köszönöm szépen. Tisztelt Malmström asszony. Nagyon sok üzleti vállalkozás büntetlenséget élvez a világban, és ez tűrhetetlen. Szerintünk rendkívül fontos az, hogy a politikai következetesség elvét képviseljük, különösen a nemzetközi kereskedelemben. Ezen kívül a fejlesztési e, egyezmény is érvényesíteni kell, ez pedig azt jelenti, hogy az állam szuverenitását e, megfelelően érvényesíteni kell, végre kell hajtani. Egy kötelező érvényű törvényre van szükség, mely kimondja, hogy a vállalkozások valóban az emberi jogokat tiszteletben tartsák és nagyon fontos, hogy a nemzetközi megállapodásokban megfelelő erre vonatkozó klauzulák legyenek. Nézzük csak meg Mexikót. Szeretnénk a vállalkozók büntetlenségének a végét látni már. Azt kérjük, hogy a multinacionális cégek tartsák tiszteletben az emberi jogokat, pedig ez most szélsőséges gondolatnak tűnik, ez egy helytelen. Köszönöm, mondja az elnök.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 Valóban rendkívül fontos, hogy az ILO, a munkaügyi egyezményeket, szabványokat is betartsák a vállalatok. A nagy pénzügyi vállalatcsoportok, és így kell, hogy eljárjanak. De beszélni kell a szociális dömping problematikájáról is. Ez elég nagy problémát jelent. Harmadik országokban pedig meg kell szüntetni minden diszkriminációt. Az Európai Bizottság ezzel a valósággal, ezzel a helyzettel találja szembe magát. A Lisszaboni szerződés a kereskedelem politikával kapcsolatban új szabályozást vezetett be, és ezeket, ezt mindenképpen figyelembe kell venni. A, uh, Madame Tokia Seifi uh, from... Tokia Seifi asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák! Először is köszönettel tartozom Forenza asszonynak, hiszen kiváló volt az együttműködés. 2010 óta a bizottság eh, előrelépést mutat, és a kereskedelem bilaterális és multilaterális szinten megpróbálja az emberi jogokat, a szociális és környezetvédelmi jogokat érvényesíteni. A fenntartható fejlődésre vonatkozóan vonatkozó cikk megerősítésre szorul, és a reform keretében a vto t föl kell kérni arra, hogy ezeket az aspektusokat helyezze előtérbe. Az Európai Uniónak tovább kell lépnie, példát kell statuálnia, a megfelelő rendszer kialakításával, és valóban meg kell győződni arról, hogy az ENSZ egyezmény érvényesül. Másik oldalról pedig további kezdeményezéseket kell tennünk. Itt utalok a Rana Plaza drámát követő kezdeményezésekre. A vállalkozásoknak szociális felelősséget kell vállalniuk, illetve más kereskedelmi partnereknek is. Ezen kívül szeretnék megismételni 2010-es kérést, amely nem érvényesült, nem követték akkor. A bizottságnak jogalkodási kezdeményezést kellene tenniük a gyermekmunka, illetve a kényszer gyermekmunka végetvetése érdekében. Fontos, hogy a kötelezettségeinknek eleget tegyünk, és átlátható módon járjunk el. A parlamentnek fontos kiemelt szerepet kell folytatnia a fellépések ellenőrzésében. Szeretnék köszönetni Begin asszonynak az ő munkájáért is. Nagyon fontos a kölcsönösség. Fontos, hogy ez legyen a kereskedelmi kapcsolatok középpontjában. Valamint oda kell figyelni az érzékenyebb termékekre, gondolok itt a mezőgazdasági termékekre többek között. És végül a külügyi bizottság nevében ö, szeretném elmondani, hogy a kereskedelmi bizottságnak, a kereskedelmi politikáknak meg kell védeni az Európai Unió alapértékeit, alapélveit, és ö, megfelelő kommunikációs stratégiát kell folytatnia. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a DEVE szakbizottság nevében Zahrádi képviselő kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Teljes mértékben, tiszteletben tartom a különböző politikai frakciókból érkező különböző véleményét. Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy nem adhatok zöld utat ennek a jelentésnek, hiszen azt gondolom, hogy a túlságosan politikai szempontból kezeljük a kereskedelmet. A kereskedelem és az emberi jog egymást kiegészíti, a kereskedelem növekedést, jólétet hoz, és hosszú távon hozzájárul az emberi jogokhoz, illetve a szociális jogokhoz. Szerintem nem a kondicionalitást kell érvényesíteni, hanem a, a részvétet, a felvállalást, partnereinket egyenlő partnerekként kell kezelni, és ez alakíthatja ki a párbeszéd és az együttműködés alapját. Van egy szabadkereskedelmi megállapodás, az EU-Vietnám nemrégiben tető alá hozott megállapodása, ez nagyon jó példa erre megközelítésre. Szerintem a fejlődő országoknak megfelelő szociális, munkaügyi és környezetvédelmi szabványokra van szükségük, amely elsősorban az ő szociális és fejlettségi szintjüknek felel meg. Az, hogy kötelező érvényű kötelezettségvállalásokat kényszerítünk rájuk, sajnos egyre inkább népszerű lett itt a teremben. Ez azonban azt jelenti, hogy ez károsan érinti ezeket az országokat, kontraproduktívak lesznek az ilyen fellépéseink, illetve ez ö, tulajdonképpen a protekcionizmus exportját jelenti, mert nem támogathatok. Köszönöm szépen Szakradil úrnak az MK szakbizottság eh, nevében Joachim Schuster egy percben. Elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Az új kereskedelem eh, politikai stratégiával a eh, bizottság arra törekszik, hogy egy értéket képviselő kereskedelmet folytat, sor. Ezt azonban nem teljesen indokolt, hogyha a kereskedelmi megállapodások nem tartalmaznak fenntarthatósági klauzulákat, illetve a munkavállalók jogait védő rendelkezéseket. Itt számos vitarendezési mechanizmus létezik, és egy jó megállapodás nagyon fontos, hogy meg is valósuljon, attól ne térjen el a valóság. Minden kereskedelem politikai megállapodásban kötelezettséget kell vállalni a partnereknek, hogy az alapvető munkajogi standardokat kötelező érvényűnek fogadják el, a munkahelyek megteremtését, illetve a munkavállalók megfelelő kezelését, és nem eredményezhetnek ezek a kereskedelmi megállapodások szociális elvektől való eltekintést, illetve a szociális munkavállalói értékek megsértését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Schuster úr. Immaculada Fernandez egy percben. Mikrofon. A populizmus egyre inkább veszélyezteti a demokratikus társadalmakat Európában, és erre egyértelműen reagálnunk kell. Egy jobb és biztonságosabb Európa megteremtése érdekében. A polgároknak is eh, tisztában kell lenniük azzal, hogy a kereskedelem politika, illetve a kereskedelmi megállapodások az életükön hivatott eh, javítani az emberi jogokat, a környezeti eh, jogokat és szociális jogokat kötelező érvényűvé kell tenni a kereskedelmi tárgyalások során. Ezekhez a célokhoz azonban megfelelően értékelni kell ezeket a elveket. Begin asszony a bizottság szövegén kíván javítani, Fontos, hogy ezek a jogok világszerte érvényesüljenek, a KKV-k érdekeit is figyelembe vegyük, és ezt beépítsük a kereskedelem és iparpolitikába. Még hosszú utat kell bejárnunk ahhoz, hogy mindenki számára tisztességes kereskedelem valósuljon meg. Én köszönöm mindkét előadónak a kiváló munkát, és külön köszönöm a kompromisszumokat. Köszönöm szépen! És most az ITRE szakbizottság nevében eh, Fero Fernández következik. Mit várunk el mi az új kereskedelmi stratégiától? Először is nem folytatódhat minden változatlanul. Ugyanakkor viszont egyre inkább azt látjuk, hogy a polgárokat is egyre jobban érdeklik a kereskedelmi kérdések, és egyre többen tartanak attól, hogy ezek a kereskedelmi megállapodások és kérdések milyen hatásokkal járnak. Új módon kell kommunikálnunk ezeket a témákat, hatékonyabban, és foglalkoznunk kell a polgárokban felmerült agályokkal is. Meg kell akadályoznunk a protekcionizmust, és tisztességes, felelős kereskedelemre kell törekednünk. A stratégia megvalósítása azzal kell, hogy kezdődjön, hogy számba vesszük, egyfajta leltárt készítünk az eddigi kereskedelmi megállapodásokról, és ezt kérjük, ezt várjuk a bizottság szolgálataitól. Ezt nagyon komolyan kell vennünk, amikor a megállapodások akár 12-15 évig is elhúzódhatnak. Meg kell határoznunk a prioritásokat, és azokat teljesítenünk kell. Ki kell alakítanunk a legfontosabb területeket, és itt a digitális dimenzióra gondolok, ami a nemzetközi kereskedelmet illeti, a szolgáltatás területén a cseréket kell szorgalmazni, és különösen a KKV-k számára új üzleti lehetőségeket kell teremtenünk. A kereskedelem politika sikerét azon mérhetjük le, hogy az EU hogyan juthat be más harmadik országok piacára, illetve hogyan tudunk reagálni a minden a felmerülő problémákra. Köszönöm szépen. Most pedig az Agri Szakbizottság képviseletében Eszter Eranz Garcia asszonyi a szó. Mindenkelőtt szeretném megköszönni az előadóknak és az árnyék előadóknak a jelentést, amely figyelembe veszi az Agri szakbizottság véleményét is. A mezőgazdaság az egyik legérzékenyebb terület, amikor a nemzetközi szabadkereskedelmi megállapodásokról folynak a tárgyalások. Ezek hasznosak lehetnek, de vannak nagyon sebezhető mezőgazdasági ágazatok, amelyek kapcsolatban védintézkedésekre van szükség. Ilyen terület például a zöldség gyümölcs ágazat, ez védelemre szorul. A mezőgazdaság kapcsán amikor harmadik országokkal tárgyalunk, akkor erre még jobban oda kell figyelni, mint ahogy ezt a múltban tettük. Hogyha lehet, akkor teljes viszonosság alapján kell eljárni a megállapodásokban, a, például a egészségügyi rendelkezések tekintetében. Végül szeretném kihangsúlyozni, hogy mindez mennyire fontos az Európai Unió imázsa szempontjából is, a földrajzi jelölések és a, az eredet meghatározás különösen fontos a mezőgazdasági ágazatban a nemzetközi megállapodások kapcsán. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig rátérünk a frakciók képviselőinek a hozzászólásaira. Először a néppárt képviseletében eh, Walensza képviselője a szó. Három kérdést szeretnék felvetni. Van egy általános problémám azzal, hogy a szabad kereskedelem általában hasznos az EU számára, és munkahelyeket terem. Nem ellenzem magát a szabad kereskedelmet, de azért nem tetszik nekem az, hogy milyen könnyen elfogadjuk azt, hogy a szabad kereskedelem mint egyfajta evidencia csak jó lehet. A második megjegyzésem. Általában is keveset tudunk az EU kereskedelem politikájáról. A választópolgárok erről nagyon keveset tudnak. A kereskedelem politikáról Brüsszelen kívül az emberek, a vállalatok próbál, túl későn értesülnek a kereskedelem politikai intézkedésekről és azoknak hatásairól. Időben kell tájékoztatást adni ezen szereplők számára, hogy részt vessenek a, ezen politikák kialakításában. Végül szükség van egy mechanizmusra, amely a brüsszeli kereskedelmi megállapodások kapcsán lehetővé teszik az érintettek részvételét, akik a különböző ágazatok nevében szót kapnak, és a saját eh, iparuk eh, érdekében is részt vetnek a dolgok alakításában. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm, most pedig Martin úr következik az SND frakció képviseletében. Köszönöm, elnök úr. Az SND üdvözli a eh, bizottság mindenki számára előnyös kereskedelem kezdeményezését. Nem volt könnyű elkészíteni ezt a közleményt, nem is számítottunk arra, hogy ez megszületik, és nem biztos, hogy a kereskedelmi megállapodások valóban tükrözik majd ezeket az új értékeket. Bizonyos feltételek mellett valóban a kereskedelem munkahelyei teremtéshez hozzájárulhat. Az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás 5. évfordulóján például látjuk, hogy 55%-kal nőtt az exportunk Koreába, és a deficit szuficitbe fordult. Ebből valóban minden partnernek előnye származott. De ahogy az előttem szóló is elmondta, nem tagadhatjuk azt, hogy azért nem mindenki számára előnyös a kereskedelem, és de a nyitott kereskedelem mindig, kereskedelmet mindig, hogy olyan kiegészítő intézkedésekkel, hogy kísérjék, aki, amelyek megvédik az ilyen nyitott kereskedelem veszteseit. Az EU értékeit meg kell védenünk. És ezért üdvözöljük a fenntartató fejlődésre, az emberi jogokra, a tisztességes méltányos kereskedelemre eh, való hivatkozást, az adó elkerülés eh, eh, elleni küzdelem felemlegetését. A szabadkereskedelmi megállapodások kapcsán biztosítani kell, hogy kereskedelmi partnereink valóban a, ezeket a szabályokat be is tartsák. Nem szabad, hogy a multilaterális kereskedelmi rendszer kárára köttessenek ilyen szabad kereskedelmi megállapodások, hiszen pont a legszegényebb országok sokszor nem élhetnek a kereskedelem liberalizáció előnyeivel, és ezért jobb, hogyha az egész világ közösségében a multilaterális megállapodások szabályai érvényesülnek. Köszönöm szépen. Emma McLarkin asszony következik az ECR képviseletében. Uh, thank you to the rapporteur as well for her... Köszönöm szépen, és köszönöm az előadónak uh, azt, hogy támogatja uh, a közleményt uh, a globális világkereskedelem kapcsán minden eh, fogyasztó érdekeit eh, szem előtt kell tartanunk. Mindenképpen szükség van arra, hogy több legyen a eh, pozitívum, kevesebb legyen a fenntartás, hogy összességében a jó irányba tehessünk lépéseket. A, elismerem, hogy a verseny szerepe fontos, ez hasznos a fogyasztók számára, segíti a közbeszerzés nem való részvételt, és például latin-amerikai országok árukkal folytatott kereskedelmet is erősíti, a KKV-k számára is hasznos. De azért a kereskedelmi stratégia kapcsán azt is látnunk kell, hogy a mezőgazdaságon kívüli termékekre is ki kell, hogy terjedjenek az ilyen megállapodások. A bizottság nyilvánvalóan ezekre a kihívásokra is válaszolni fog, és az EU érdekeit offenzíven fogja képviselni a kereskedelmi tárgyások során. Egy ambiciózus liberális kereskedelem politikára van szükség, amely valóban eredményre vezet, ratifikált szerződésekre, és így valósul meg a munkahelyteremtés és a növekedés. Köszönöm meg Larkin asszony. Most az ALDE frakció képviseletében Maritje Schake asszony kép következik másfél percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A kereskedelem egyre inkább fontosabb eleme a külpolitikai eszközeinknek, hiszen így az egységes piacot kiterjeszthetjük a világpiacra, megfelelő szabályok alapján működtethetjük ezt a rendszert, odafigyelve az emberekre, illetve a bolygóba. Gyorsan változik a világ, gondoljunk csak Kínára, vagy az öbölmenti országokra, ők nem osztják a szabványainkat, a nyitottságunkat, így nem luxuscikről, hanem inkább szükségről beszélhetünk. Szeretném, me, szeretnék megbizonyosodni arról, hogy ezek az értékek állnak a stratégián középpontjába, hiszen ezt várják tőlünk az állampolgárok is. A kereskedelem nagy mértékben növekedett az elmúlt években. A tagállami kormányok, illetve a parlamenti képviselők az egész világon való fellépésünket próbálták erősíteni megfelelő tárgyalási pozíciót kialakítva. Remélem, hogy az Európai Parlament, illetve a Nemzeti Parlamentek továbbra is fontos szerepet kapnak majd, hiszen túlságosan könnyű mindig Brüsszelt emlegetni akkor, amikor a kereskedelmi politikák hiányairól beszélünk, de mi folyamatosan követeltük a tagállamoktól a megfelelő jogszabályok kialakítását. Fontos, hogy hallassuk a hangunkat, és ha meghalljuk az állampolgárok hangját, aktívan bevegyük ebbe a folyamatba az állampolgárokat, a kereskedelmi minisztereket, illetve a parlamentet, hiszen talán így lehet legjobban az ágazat specifikus elemeket érvényesíteni. A negatív hatásokat enyhíteni kell, ehhez azonban nemzeti szintű politikákra van szükség. Szerintem csak közös munkával, átláthatósággal, megfelelő fellépéssel lehet eredményt elérni, nem csak az Európai Unióban, hanem az egész világon. Köszönöm, elnök, köszönöm szépen. Most pedig a GUE nevében Solc képviselő. Mhm. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Az egész EU-ban folyó a TTIP-el, a tisz el kapcsolatos vita kapcsán a polgárok egyre inkább tudatában vannak, hogy mennyire fontos a kereskedelem politika. Éppen ezért üdvözlöm a mostani vitát. A bizottságnak egy eléggé ambiciózus munkaprogramja van, és a következő évekre vonatkozóan előterjesztette a kereskedelmi stratégiát, éppen ezért az Európai Parlamentnek is ehhez hozzá kell járulnia. Köszönöm a kollégáknak, Begin asszonynak a munkáját, és Forenza asszonynak is ezek a jelentések a parlament nagyon fontos követelményeire fókuszálnak a jelentésükben, nevezetesen, hogy a vállalatok szociális felelősségvállalása érvényesüljön, és hogy a korábbi kereskedelem politikához képest az emberi jogokat is figyelembe vegyük a kereskedelem politikában. A két jelentés összefügg. A GUE a kereskedelem politika jövőjét úgy látja, hogy abban a szolidaritás, illetve a munkavállalói jogokra vonatkozó standardok egyaránt érvényesülnek, és erre további részletekre van szükség. Olyan szempontokat kell érvényesíteni, amely az, a tisztességesebb kereskedelmet ülteti át a gyakorlatba, és ne csak a nagyvállalatok nyerességét segítsük elő. A szolgáltatások területén, illetve a pénzügyi piacokon ne olyan gyakorlatok érvényesülnek, amelyek a KKV-k számára hátrányosak. Ezért úgy gondolom, hogy minden kollégának a bizottságban nagyon komolyan kell vennie a kereskedelem politikai tárgyalásokra kapott mandátumot, és ezeket közösen kell, hogy alakítsuk. Köszönöm szépen. Szanyi úrtól elfogad egy kék kártyát? 30 másodperc

igen, teljesen egyetértek, valóban az adó paradicsomokról is szólni kell. Ez egy nagyon fontos része a kereskedelmi politikának, a gazdaságpolitikának, a közös gazdaságpolitikának, illetve azoknak a kereskedelmi politikai kereteknek, amelyekről tárgyalunk. De a kérdés az, hogy mely vállalatok élnek adóparadicsomokkal, és a kereskedelempolitikai feltételekben is ezt érvényesíteni kell. Tehát ebben egyetértünk. Sajnos további időm erre a válaszra nincsen, majd talán a ülést követően. A zöldek nevében Ska Keller másfél percben. Thank you, and thanks also to the rapporteurs for... Köszönöm szépen, és Köszönöm az előadóknak is a eh, kitűnő együttműködés. A kereskedelem, egyetértünk, valóban hasznos lehet a fejlesztés együttműködés, az emberi jogok, a jobb környezetvédelem eh, érdekében, de ez csak egy lehetőség, és a lehetőség nem okvetlenül válik valóra. Eh, jelenleg válságot látunk, nagyon sok helyt nagy a szegénység, és a kereskedelem politikai biztos asszony valóban a jó irányba tesz lépéseket. De most már elég, hogy csak beszéljünk az emberi jogokról, szociális jogokról, ezeket kötelező szabályokkal kell érvényesíteni. Viszont mi azt látjuk, hogy a bizottság például kereskedelmi szankciókat javasol olyan partnerországok számára, akik például nem fogad, nem hajlandók migránsokat befogadni. Az emberi jogi jogsértések Eh, kapcsán abból kiindulni, hogy nem eh, eléggé zárják le bizonyos országok a határokat, ez eh, semmiképpen nem helyes. Sokszor újra kell hangolni a kereskedelem politikánkat, szociális jogokat, erősíteni kell a kereskedelem, hozzá kell, hogy járjon az emberi jogok érvényesítéséhez, a fenntarthatósághoz, Európában, Európán kívül is az összes partnerre vonatkozóan. Köszönöm szépen. Krisztof Frielner következik három percben. Låt mig ge en annan och aningen mindre verklighetsfrånvänd bild av handeln än den ni just hörde. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném ismét emlékeztetni önöket arra, hogy mi is a valóság. A világ GDP-jének 19%-a 3000 19%-a hát most megemelkedett, mintegy ötszörösére emelkedett. 10% a városzt fortészmléve. És azt is tudjuk, hogy a világ nagy része szegénységben él, azonban ezt is sikerült valamennyire visszaszorítani. Azonban nem mondhatjuk azt, hogy a kereskedelem kiszabadít bennünket a szegénységből, vagy ez eh, lenne az egyenes út. Sajnos, nagyon erős a protekcionizmus. 3800 esetben regisztráltak ilyen protekcionizmust. Ennek ebben 2000 eh, 1995 és 2008 között sikerült nagymértékben visszaszorítani ezt, azonban azóta nem történtek változások. Fontos tehát, hogy lépjünk, figyelembe vegyük a fontos kérdéseket, és valóban a kereskedelmi akadályokat elhárítsuk. Az adatcserét meg kell könnyíteni, nem szabad ülnünk a babérjainkon, hiszen mindenki itt a teremben a kereskedelmi akadályok elhárítása mellett van. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Darling asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. A Egyesült Királysági referendum nagyon jól mutatja, hogy a globalizáció egyre rosszabb visszhangot kap, ezük, hogy az előnyök nem egyenlően osztódnak meg el. Gyakran az EU-t hibáztatjuk, pedig az EU a megoldás része. Ez a jelentés pontosan az igazságosabb kereskedelem mellett tör láncsát, illetve az emberi kihasználás ellen, megfelelő fejlődést szeretne előirányozni, és lehetővé tenni azt, hogy a kereskedelmi partnereink ugyanolyan szintű vagy jobb fejlődési szintet érjenek el, mint a miénk. Tehát a fenntartható fejlődést operatív szintre emeli ez a jelentés. Első ilyen aspektus az, hogy a civil társadalomnak formális szerepet ad, felelősséget a nem állami szereplőknek, például a munkaügyi panaszokat be lehet nyújtani a bizottságnak. A második ilyen az önkéntes szociális vállalati felelősségről átér a kötelező érvényűre, amely lehetővé teszi, hogy a legutó, legutóbbi fejleményeket tovább vigyük. Aztán a független szaktudás, szakértők figyelembevétele, és időben, el, időben való felhasználása. A negyedik ilyen az ösztönzők, illetve az elrettentő erő, Például az, hogy a GSP plusz privilégiumokat megvonjuk bizonyos országoktól, szerintünk ehhez delegált aktusra van szükség. Az ötödik ilyen megjegyzés az, hogy az ilót teljes mértékben beveszi minden kereskedelmi tárgyalásba, ahogy ezt megtettük bizonyos sikerekkel a Rana Plaza bangladesi katasztrófája után. Fentartható fejlődésre van szükség, ez látható kell, hogy legyen, nem csak aspiráció, fontos az, hogy mindenki lássa, érezze, ez kell, hogy legyen az önök prioritása. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Curtin Darling asszony, után most egy percben Admari Minőr következik. Köszönöm elnök úr, és köszönöm Begin asszonynak is a jelentést. Én a, a munkajogokkal, a környezetvédelemmel foglalkozik a jelentés, de sajnálom, hogy a szabad kereskedelembe vetett vakhit jellemzi ezt a jelentést szebb és szociálisabb és nem csak a gazdasági szempontokat szem előtt tartó politikára lenne szükség, de a közösségünk számára sokkal jobb lenne, hogyha helyi vállalatok kereshetnék meg saját maguknak a kenyeret ott helyben. Persze Global Village-ben élünk, és nem akarunk lemondani se a kávéról, se a komputerről, a kereskedelem azonban nem mindenkinek hasznos, és nem magától hoz, hozza meg a szükséges gyümölcseket. Ezt hiányolom a jelentésből. Az európai jogrendel nem szabad, hogy szembe menjenek kereskedelmi megállapodások. Ez, erről szól a jelentés, de nem elég, emelik ilyen ezt elég hangsúlyosan. Ezért a különböző vitarendezési kérdésekről is még egy új fejezet kellene a jelentésbe. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Heidi Hautalasszony következik egy percben. Köszönöm. Nagyon fontos időket élünk. Valóban a kereskedelem politikába integrálni kell az érdekeinket és az értékeinket. Malmström asszony nagyon jó közleményt készített el, a mindenki számára előnyös kereskedelem stratégiáját. Itt vannak a fenntartható fejlődési célok, amiket meg akarunk valósítani. Két nagy kihívást látok. A e, vállalatok e, azt látják, hogy az EU különböző kezdeményezéseket e, tesz az ellátási lánc kapcsán, hogy minden, most már nyilvánvaló, hogy egy vállalat sem alkalmaz egy gyermekmunkát, vagy, vagy rabszolgamunkát, vagy ehhez hasonlókat. Az EU-nak fontos szerepe van abban is, hogy a fenntartható e, fejlődés, a környezetvédelem szempontjait minden kereskedelmi partnerországunk e, tiszteletben tartsa. A kereskedelmi megállapodásokban helyet kaphat az is, hogy hogyan lehet elszámoltathatóvá tenni a e, kormányokat és segíteni a civil társadalmat. Köszönöm szépen! Lajmelcsia Andrikiene volt miniszterasszony következik. Köszönöm, elnök úr. A bizottság felismeri, hogy a kereskedelem az emberi jogok, szociális és környezetvédelmi eh, sztenderdek között eh, szoros a kapcsolat. e valóban a kereskedelem fontos lehet a gazdasági növekedés, a fenntartható fejlődés és az emberi jogok védelme szempontjából. De mi azt várjuk el a bizottságtól és a tanácstól, hogy hajtsák végre az új kereskedelmi stratégiát. Multilaterális szinten a bizottság vezető szerepet kell, hogy játszon a WTO tárgyalásokon. A WTO pedig meg kell, hogy reformálja a kereskedelem politikai mechanizmust olyan módon, hogy az emberi jogi, eh, szociális környezetvédelmi dimenzió nagyobb eh, szerepet kap. Eh, monitorozni is kell az emberi jogi záradékok végrehajtását a kereskedelmi megállapodásokban. Ebbe jobban be kell vonni a parlamentet és konzultációt konzultálni kell a parlamenttel. A kereskedelem politikánk arra kell, hogy bátorítsák a partnerországokat, hogy magasabb szintű szociális és környezetvédelmi sztenderdeket eh, fogadjanak eh, el és alkalmazzanak. A nemzetközi eh, sztenderdekre van szükség az emberi jogok, a környezeti jogok és a munkaügyi jogok területén. Egy percben Emmanuel Morel következik. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Nem titok, hogy az Európai Unió kereskedelmi politikája nagy félelmeket, illetve szkepticizmust vett föl, és ez nagy mértékben köszönhető a kommunikációs problémáknak hiszen a globalizációs, a liberalizációs globalizáció során a szabadkereskedelem esetében ö, mindig ugyanazok a nyertesek, azaz a nagyvállalkozások, a nagyvállalatok, az ipar és a, a kis vállalkozók, illetve a közszolgálatok pedig a rövidebbet húzzák. Tehát Megfelelő, igazságos kereskedelemre van szükség, azonban pontosítani kell egy-két dolgot. Egyrészt kétoldalú tárgyalások nem mindig hoznak sikert, nem mindig hoznak eredményt, néha lassítják is a folyamatot. Második megjegyzés, bátorságra van szükség, hogy megvédjük magunkat, megvédjük az európai ipart, megvédjük a mezőgazdaságunkat, amely érzékeny, és csak utána lehet az értékeinket érvényesíteni, nagyon sok teendőnk van még, köszönöm. Under one minute. Herr Köszönöm szépen, elnök úr. A mindenki számára megnyilvánuló kereskedelem a szociáldemokraták számára azt jelenti, hogy mindenki számára jólétet biztosítunk egyenlő arányban a társadalomban. Mindenkinek javuljon az életminősége, ne csak egy szűk kör húzzon hasznot belőle. A munkavállalókat is bevonják a kereskedelem politikába, a fogyasztókat, tehát gyakorlatilag minden polgárt. A KKV-k számára pedig további lehetőségeket kínál, hogy bekapcsolódjanak a világkereskedelembe. Ezt a politikát kell folytatni annak érdekében, hogy a jogállamiság, a demokrácia, illetve az emberi jogok érvényesülhessenek. Ehhez alapvető, hogy felelősséget vállaljunk abban, hogy a kereskedelmi megállapodásokban a fenntarthatóság is érvényesüljön. A munkavállalók számára biztosítani kell a megfelelő szociális és környezeti jogokat, és ehhez kellő szankciókat kell eh, párosítani a megállapodásokban. Lehetővé kell tenni a civil társadalom számára, hogy ezeket a megállapodásokat eh, ellenőrizhesse, úgyhogy én azt várom a bizottságtól és a tanástól, hogy eh, ezeket a tárgyalásokat komolyan vegye, és az e- elveket meg is valósítsa. Szilvá Pereira egy percben. A bizottság eh, stratégiáját eh, előterjesztette, és ez eh, mindenki számára egyaránt érvényesül. A parlament természetesen ezt támogatja, de csak akkor, hogyha a fenntarthatóság a fenntartható fejlődéssel párosul ez, ugyanis szükség van arra, hogy a fogyasztók védelméről is konkrét rendelkezéseket tartalmazzanak ezek a megállapodások, biztosítsák tovább a fenntartható fejlődést. Ez különösen igaz a társ, a, az AKC országokkal kötendő 2020-ig terjedő megállapodásra. A bizottságnak tehát meg kell hallgatni a parlamentet, illetve figyelembe venni ezeket a szempontokat a meglévő megállapodások felülvizsgálata során, illetve a jelenleg folyó tárgyalásokban. A parlamentet is be kell vonni ezekbe a tárgyalásokba és ne csak szavakban hangozzanak el ezek az elvek, hanem valóban beépüljenek a megállapodásokban, hiszen ez szolgálja a fogyasztók javát. Most pedig a spontán hozzászólásokat Sean Kelly kezdi meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Az INTE szakbizottság számára is nagyon fontos ez a téma nem volt túl nagy igény e tekintetben a szakbizottság munkájára, de ez most már egyre inkább érvényesül a kereskedelmi stratégia kapcsán. Ha egy ország nem tud keres, ha jól tud kereskedni egy másik ország, akkor az export fokozódik, egyre több munkahely jön létre. Úgyhogy én támogatom a Vietnámmal megkötött, karácsony előtt megkötött kereskedelmi megállapodást, hiszen ez a vietnámiak számára, illetve számunkra is egyaránt előnyös. Hasonló megállapodás létezik Dél-Koreával is, de fontos, hogy tovább lépjünk, a bizottság tovább tud lépni a jelenlegi stratégia mentén, különösen ami az emberi és polgári, valamint szociális jogokat illeti, úgyhogy én támogatom az ez irányú tárgyalásokat. Doamna Ward képviselő, egy percre. Um, thank you, Chairman. Um, Madam Commissioner, I believe... Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, úgy gondolom, hogy van egy anyag, ami segít önnek, ez a 20 oldalas anyag, alternatív kereskedelmi mandátum. Itt azt szerepel, hogy a kereskedelem lényege a csere körny- környezeti, ökológiai és gazdasági szempontból eltérő régiók közötti csere, ami növeli a kreativitást. 2014-ben készült ez a dokumentum, a parlament üdvözölte azt, hogy megszületett, még mielőtt én képviselő lettem volna. Több mint 50 civil szervezet folytatott konzultációk után született a dokumentum, szak, szakszervezetekkel is számos konzultáció folyt. A választási kampányok kapcsán sokan felhasználták ennek a dokumentumnak a legfontosabb üzeneteit, és azoknak a civileknek a segítségét, akik részt vettek a megalkotásában. Kérem, ezeket az elveket tartsák be önök is. Tomasics képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Az emberi jogok, polgári jogok tiszteletben tartása fontos a kereskedelmi partnerek részéről is. A kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt biztosítani. Véleményem szerint a kereskedelem politika segítségével is jobban elérhetjük az emberi jogokkal, környezetvédelemmel, munkaügyi kérdésekkel kapcsolatos céljainkat. Ugye mindenkivel üzletelünk, és kereskedelmi megállapodást kötünk, még az előtt is, hogy igazából javulna az emberi helyzet bizonyos országokban. Sokszor azonban a saját exportunkat akadályozzuk, és ezzel a saját gazdasági expanziónkat akadályozzuk. Hogyha emberi jogi megfontolások miatt nem kereskedünk bizonyos országokkal. A neoliberális rendszer, a szabad kereskedelem önmagában is ellentmondásos, mert csak a nyereségről szól. És a valóság azt mutatja, hogy itt nem igazi szabályok mentén zajlanak a dolgok, sok a kizsákmányolás. Ezek a védzáradékok az Európai Unió által megkötött szerződések, meg, szerződésekben sokszor megkérdőjelezhetők, mert nagyon sok az emberi jogsértés a partner országban, különösen Palesztinára igaz ez. A nagy, koncern, nagy koncernek mindig is lesznek mi mindig emlegetjük a vállalatok társadalmi vállalását, de ez nem elég. Egy új együttműködési modellre van szükség, és a nemzetállamok szuverenitását maximálisan tiszteletbe kell tartani. Sógorul. Trade is at the core of the European a kereskedelem az Európai Unió tevékenységének egyik sarokköve, egyik legnagyobb gazdasági tömb az Európai Unió, de azért nem ülhetünk ölvetett kézzel. A globális növekedés új motorja Ázsia a legjobban fejlődő régiója a világgazdaságnak. A globális növekedés 90% az EU-n kívülre kerül a jövőben. Ezért, hogyha az EU-ban akarjuk támogatni a munkahelyek létrejöttét, és az egyetemes értékek kapcsán is élen szeretnénk járni, akkor nincs vesztegetni való időnk. Mindenképp mindenképpen új életet kell lehelni a kereskedelmi megállapodásainkban, amelyeket már korábban kötöttük meg, és politikai vitára van szükség a most tárgyalás alatt álló megállapodások kapcsán. Marias képviselő. Köszönöm, elnök úr. Az EU stratégiája a kereskedelem és a beruházások területén mindenek előtt az értékekre, transzparenciára épül minden EU polgár jogait tiszteletben akarjuk tartani. A Juncker terv értelmében a következő években mintegy 300 milliárd eurós beruházás kellene, hogy megvalósuljon. Nos, Görögországban a megszorítási politikának köszönhetően, úgymond, eh, ahelyett, hogy igazságos kereskedelem zajlana, zsugorodik a gazdaság. Az EU most a TTIP-el is egyre inkább a megosztást és a kis és középvállalatok hátrányára megkötött megállapodásokat favorizál. Igazából azt mondhatjuk, hogy ez nem hasznos. Köszönöm, Volcsák úr. Pani komisařko, jako červená Köszönöm szépen. Tisztelt biztos asszony! Van itt egy vörös vonal az, hogy egyáltalán lehetőség van-e igazságosabb kereskedelemre. Szerintem igen. Azonban fontos látni, hogy a parlamentnek be kell töltenie szerepét a kereskedelmi megállapodások terén. Tartsuk észben, hogyha az európai vállalkozások bizonyos piacra nem jutnak be, mondjuk az emberi jogok miatt, aztán akkor egy másik vállalkozó, vagy egy másik vállalkozás a helyébe lép ennek, mindenféle gond nélkül. Hát hívjam fel a figyelmet arra, hogy az emberi jogokat több aspektusukból figyelhetjük, van az univerzális nézőpont, Azonban vannak más nézőpontok is, és nem szeretném az emberi jogok érvényességét csökkenteni, de azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos földrajzi szektorok más fényben láthatják ezeket az emberi jogokat. Biztos asszony, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, köszönöm szépen ezt a rendkívül izgalmas vitát. Nagyon jó volt, és nagyon érdekes javaslatokat kaptunk a jelentéstevőktől. Amikor a bizottság benyújtotta a stratégiáját, három fő célkitűzést határozott meg. Először is a kereskedelmi megállapodások legyenek hatékonyak, és hozzanak előnyt a fogyasztók, az állampolgárok, illetve a vállalkozók számára. Nagyon jó eszköz lehet a szegénység elleni harcra a kereskedelem, megfelelő perspektívát ajánlva az emberek számára. Természetesen megfelelően kell végezni a munkánkat, aztán megfelelő kérdésekre kell összpontosítani a szolgáltatások, az elektronikus kereskedelem, a gyártóipar, és így tovább. Aztán oda kell figyelni arra is, hogy a fogyasztók valóban e, érezzék ennek az előnyeit, illetve megérintsük, megszólítsuk a KKV-kat is, itt lesz egy külön weboldal, amely tájékoztatást nyújt a kkv számára a kereskedelmi megállapodásokról. A második célunk az Európai Unió értékeinek hangsúlyozása volt. Az összes emberi jogi problémát a világon nem lehet kereskedelmi megállapodásokkal megoldani, reálisan kell látni a helyzetet, de hozzájárulhatunk ehhez. Átfogóbb formában kell fellépnünk, a kereskedelmi fejlesztési, beruházási és egyéb politikánkat okosan kell kiaknázni, és így jobbat, többet érhetünk el. Aztán vannak olyan fejezetek, amelyek munkajogokkal, fenntartató fejlődéssel, emberi jogokkal foglalkoznak, ezek, ezeket meg lehet valósítani, ezek kötelező érvényűek, illetve megfelelő vitarendezési mechanizmusokkal egészülnek ki. A mexikói meg, tárgyalások során a mandátumunkban a korrupció elleni harc is szerepelt. Közösen az Európai Tanács, a Parlament és a Bizottság legalábbis politikai szinten tető alá hozta ásványokkal kapcsolatos konfliktusra vonatkozó javaslatokat. A harmadik pedig az állampolgárok bevonása. Az állampolgárok tudni akarják, hogy miről is szól a kereskedelem, ez egyre fontosabbá vált az elmúlt időkben, ezt üdvözöljük. Aztán természetesen a politikánkon is változtatni kell, átláthatónak kell lennie, ott a TTIP. Szerintem itt elmentünk a végletekig, az átláthatóság terén, a többi kereskedelmi megállapodás során is ezt kell tennünk. Aztán az állampolgárokkal együtt kell dolgoznunk, ez a bizottság, a parlament feladata, kérdéseket, aggályokat orvosolni kell, illetve ott kell lennünk, ha szükségünk van rá. Aztán ott van a nemek közötti egyenlőség, ez benne van a kereskedelmi stratégiában, ott van a, a hatástanulmány, ezt figyelembe veszük, aztán GSP Plus, amely a diszkrimináció ellen is fellép. Itt is megvizsgálom majd az erre vonatkozó javaslatokat. Aztán ott van a gyermekmunka, természetesen. Ezzel is foglalkoztunk. Egy pár évvel ezelőtt munkadokumentumot hoztunk létre. A gyermekmunka legrosszabb formáit vizsgáltuk. Ez a nem kereskedelmi ágazatokban történik azonban elsősorban, tehát elég nehéz foglalkozni ezzel a témával, mégis a kereskedelmi partnereinkkel ezt a kérdést is nagyító alá vesszük, például a GSP Plus rendszerben. Vitázni kell a kereskedelemről, a bizottság, illetve az Európai Parlament, illetve a tagállamok is nagyobb szerepet kell, hogy vállaljanak, meg kell győződni arról, hogy az általunk létrehozott kereskedelmi megállapodások jók, az állampolgárok számára azonban kiegészülnek megfelelő védelmi és szociális eszközökkel, Például hogyan lehet intelligensebb formában kihasználni például a, a, a különböző alapokat, a globalizációs kiigazítási alapot például. Aztán jó pár országot meg kell szólítani, fejlődő és fejlett országokkal is kötünk kereskedelmi megállapodásokat, ez a jövőben is így lesz majd. Odafigyelünk a hatékonyságra, az átláthatóságra, illetve az érték alapú politikák kialakítására. Köszönöm szépen! a hozzászólásaikat, köszönöm szépen a vitát, dolgozzunk együtt közösen azon, hogy fenntartható, felelős és hatékony kereskedelem majd ki az EU-ban. Na Forenza, Domin. Forenza asszony, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A vita lezárása képpen szeretnék eh, köszönetet mondani az árnyék előadóknak, illetve minden hozzászólónak. Köszönöm az együttműködésüket, eh, és eh, számos módosítót nem vett figyelembe a bizottság, de ezekről mindenféleképpen tájékoztatni akarunk az emberi jogokra vonatkozóan, a környezeti jogokra vonatkozóan ezeket, ezekkel ki kell egészíteni a kereskedelmi megállapodásokat, és a WTO keretein belül is biztosítani kell, hogy a tárgyalásokba az ILO-t is bevonjuk, hogy a munkavállalói jogok kötelező érvényel szerepeljenek a kereskedelmi megállapodásokban, ne legyen semmiféle kibúvó ezek alól. az eh, illó alapelveit, a prioritásait eh, komolyan kell vennünk, ezek rendkívül fontosak eh, a TTIP tárgyalások kapcsán is. Fontos, hogy az illó egyezményeket tiszteletben tartsuk a tárgyalások során. Kötelező intézkedéseket kell előírnunk a multinacionális vállalatokra vonatkozóan is. Sajnos nem értek egyet a bizottsággal, ami a TTIP-et illeti, ahhoz, hogy jobb irányban haladjanak a tárgyalások, a demokráciát erősíteni kell, és garantálnunk kell, hogy az emberi jogok ne rendelődjenek alá a nyerességnek. Dana Begin, két percben. Köszönöm, elnök úr. És szeretném én is megköszönni az összes hozzászólónak, illetve a kollégának a munkáját a jelentés elkészítése kapcsán. Nem volt könnyű feladatunk, ugyanis rendkívül széles körű véleménykört kellett egyeztetnünk, ezekben kompromisszumot találni. Volt, aki a szabadkereskedelem mellett szállt síkra, más a verseny mellett. Én azt hiszem azonban sikerült egy egyértelmű üzenetet megfogalmaznunk, és nagyon köszönöm az intének is a támogatását, a fontos üzenet az, hogy a kereskedelem egy ösztönző szerepet, egy mozgató, rugó szerepet kell, hogy játszon a fejlődés számára, nem csak Európában, hanem világszerte. A jelentés nem forradalmi jellegű, de szerintem egy helyes irányban tett lépés bizonyos tényeket el kell ismerni, hogy mi az, ami nem működik, ez is már önmagában egy komoly feladat. A valódi nehéz feladat az, hogy megteremtsük valami jobbnak az alapjait. Biztosítanunk kell, hogy továbbfejlesszük az eddigi gyakorlatot, az eddigi rendszert, és a kereskedelmi stratégiát szerintem most sikerült jól megalapoznunk, olyan irányba fogjuk fejleszteni a kereskedelmet, ami a jólétet is szolgálja, nem pusztán a forgalom növelését. Úgyhogy mindenkinek köszönöm a részvételt, és várom a holnapi szavazást.